tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények. A vita bevezetőjeként megadom a szót négy percre a jelentéstevőn. Köszönöm szépen. Az első módosított javaslatról kerül sor, amely a Lisszaboni szerződés alapján kerül benyújtásra. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek az együttműködését. Köszönöm, hogy segítettek az átfogó tárgyalások során. Emellett szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament jogi szolgálatának és az együttdöntésiért felelős szolgálatnak. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a bizottságnak. December elején a Környezetvédelmi Bizottságban egyeztünk meg az érdemi kérdésekről, és most a 290-es szabály megvalósításáról, illetve bevezetéséről kerül sor. Sikerült tehát megegyeznünk, és ebben biztosítjuk azt, hogy a háziállat tulajdonosok továbbra is utazhatnak, az Európai Unió határain átléphetnek állataikkal együtt, és egy átmeneti időszakot is eh, bevezetünk, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a tagállamok szigorúbb szabályokat eh, valósítsanak meg az állatbetegségektől függően. A módosított javaslatról van tehát ma szó, és ez lehetővé teszi azt, hogy javuljon a veszettség elleni harc helyzete Európában. Öt tagállamban kerül sor az átmeneti időszakra, ez 2011. december 31-éig tart, ez az átmeneti időszak, és ezután kerül sor a teljes harmonizációra. Az átmeneti szabályozás magába foglalja a kullancs, illetve a, hó, a hólyagféreg betegséggel kapcsolatos szabályokat. Ami a komitológiát illeti, az Európai Bizottságot bizottság lehetőséget kap arra, hogy ezen szabályozás céljából eh, eh, a 290-es szabály alapján delegált intézkedésekre kerüljön sor. A nem jogszabályalkotó jellegű javaslatok delegálására sor kerülhet, például annak érdekében, hogy a betegségeket, a veszettség mellett egyébi betegségek ellenőrzésére az Európai Bizottság elfogadhat megelőző intézkedéseket. Eh, annak érdekében, hogy a technikai előrelépést eh, figyelembe vegyük, az állatok azonosítását eh, módosítani lehet. Harmadszor pedig a delegált aktusokkal a, technik, a technikai feltételeket módosítani lehet, ami a veszettség elleni oltásokat illeti, annak érdekében, hogy a technológiai és tudományos előrelépést figyelembe vegyük. Megállapodtunk a megfogalmazásban a 290-es cikk alkalmazása alkalmazásával kapcsolatban, és ez az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés alapján meglévő kompetenciáinak megfelel. Az anyag rendkívül sürgős. Végeredményben azt is szeretném elmondani, hogy ez egy fontos demokratikus jelzés, az amelyre nekünk, a mi intézményünknek büszkének kell lennie. Egy kis frakció kapott egy ilyen fontos jelentést, a többi frakció együttműködése velünk kiváló volt. Mindenki, mindhárom intézményben, a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban fáradhatatlanul dolgozott ezen az anyagon. Remélem, hogy kollégáink támogatnak majd bennünket, és ezt a szavazással is kifejezésre juttatják. Köszönöm szépen De Brun asszonynak, Dáli biztos úr Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönetet mondok a Környezetvédelmi Bizottságnak a dossziéval kapcsolatos munkájáért, és különös köszönet illeti az előadót, Brun asszonyt, hogy ilyen erőfeszítéseket tett a megállapodás érdekében. Ez egy nagyon érzékeny kérdés sok tagállam számára. Nagyra értékeljük hogy az érintett kérdéseken túlmenően a folyamatot sikerült megfelelő irányba terelni, ezt nagyon szépen köszönjük. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a komoly viták a három intézmény között egy kompromisszumot eredményeztek, amely teljes mértékben tükrözi azokat a technikai intézkedéseket, amelyeket a bizottság javasol, és szól arról, hogy milyen fontos a javaslat hozzáigaztása a Lisszaboni szerződéshez, oly módon, hogy az elfogadható legyen a bizottság számára. A közös munkát sok esetben nehézségekbe ütközött, de most biztos, hogy kellő időben befejeződött a munka. Mielőtt a szavazásra sor kerül a kompromisszumos szövegről, szeretném megerősíteni, hogy a bizottság nem kíván további meghosszabbítást javasolni az átmeneti időszakra, amely 2011. december 31-én ér véget, tehát a teljesen harmonizált szabályok lépnek majd hatályba 2012. január 1-ével a bizottság javasolja a rendelet felülvizsgálatát eh, teljes mértékben júniusban 2011-ben, és megnézni, hogy milyen végrehajtási rendeletek kísérik ezt. A bizottság meg fogja nézni az intézményekkel együtt, hogy biztosítani tudja hogy mindenki teljes mértékben érvényesíteni tudja az elvárásait. Végül meg szeretném erősíteni, hogy a bizottság elkötelezett a közös cselekvésre a tanácssal és a parlamenttel, és ez a jogszabály a megvalósítást illetően a szerződés 219 szerződése alapján megvalósul. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament támogatni fogja ezt a kompromisszumos szöveget, amely azt gondolom, hogy megfelelően kezeli azokat az aggodalmakat, amelyek felmerültek a parlamentben. Köszönöm szépen, Dali úr és most következnek a politikai frakciók szónokai, először a néppárt nevében Fineller kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez egy rendkívül fontos jelentés részben azért, mert ez gyakorlatilag könnyíti a kedvtelésből tartott állatok határátlépését, másrészt biztosítja azt is, hogy bizonyos betegségek ne terjedhessenek el az Európai Unióban. Én svéd képviselőként érdekelt vagyok ebben, ugyanis ezek a betegségek olyanok, amelyek Svédországban eddig nem jelentek meg, és az egyik az a veszettség ezek között. Tehát ez még Svédországban eddig ismeretlen volt és amikor a jelentésen dolgoztunk, akkor én aggódtam, hogy ezek a szabályok egyszerűen kiüresednek Svédországban, és a betegség bekerülhet. Svédországban is ennek nagyon komoly hatásai lehetnek. Természetesen Svédországban mi nagyon örülünk annak, hogy kivételek érvényesülhetnek, mert ez garantálja, hogy ezek a betegségek nem kerülnek be hozzánk de ez nem volt magától értetődő a vita során, és a komitológiai eljárás úgy tűnt, hogy esetleg valamilyen hézagot teremthet, és ezek a hézagok oda vezethetnek, hogy bizonyos betegségek bekerülhetnek Svédországba. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, akik olyan keményen dolgoztak azon, hogy megtaláljuk ezt a megoldást, amely biztosítja az emberek számára azt, hogy a kettelésből tartott állataikat magukkal vigyék, ugyanakkor bizonyos derogációkat, átmeneti szabályozásokat is lehetővé tesz egyes országok számára, és így nem szükséges aggódni, hogy azok a betegségek, amelyek eddig eddig ott nem jelentek meg, nem hurcolja be őket senki oda. Köszönöm. Köszönöm, most meg Íven asszony a szocialisták és demokratik nevében. Köszönöm szépen, hadd kezdjem én is azzal, hogy köszönetet mondok De Brün asszonynak ezért a dossziéért. Ez egy rendkívül komplikált kérdés volt, úgyhogy egyfajta expedíció volt ennek a letárgyalása, úgyhogy csak gratulálni tudok, és önnek is, biztos úr, azért, hogy ilyen komolyan fáradozott azon, hogy megtaláljuk a megoldás. Technikai kérdésekről folyt szó a vita során, de hát ez egy olyan jogszabály, amely a polgárok számára biztosítja, hogy magukkal vihessék az állatokat és amikor néhány évvel ezelőtt elfogadtuk ezt a jogszabályt, akkor sok támogatást, nagy támogatást kapott, de hát érvényesült ez a delegáció, és ez megakadályozza azt, hogy bekerüljenek a betegségek olyan országokba, ahol nem léteznek. Úgyhogy örülök, hogy a bizottság most meghosszabbította ezt a derogációs időszakot, és az új jogszabály majd harmonizált lesz, de akkor lényegesen magasabb szinten tudjuk talán biztosítani az állat jólétet az egész Európai Unióban. A komitológiai eljárás során mi támogattuk azt a kompromisszumot, ami most előttünk van. Úgy gondoljuk, hogy itt a tanácssal is együtt kell megfelelően működni, és az egész kérdés a szakértői csoportban és megfelelően terítékre került. Amikor szakértőkről beszélünk, akkor minden szakértőre gondolni kell, és a bizottság a tagállamok, a nem kormányzati szervek részéről és keresett szakértőket, és az Európai Parlament szakértőit is meghallgatta, úgyhogy örülök, hogy megvan a megállapodás. Ez meghosszabbítja az átmeneti időszakot, és majd örömmel várjuk a következő jogszabályra vonatkozó bizottsági javaslatot. Köszönöm szépen. Most pedig Madame Valéan a liberális frakció nevében három és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Ez a ez javaslat nagyon fontos szerepet játszik a belső piacsal kapcsolatban, és az Európai Unió egyik vonzerejét emeli ki. Az európai polgárok szabadon mozoghatnak az Európai Unió belső piacán, és ez egy alapvető jog. El, öm, a, leépítjük az akadályokat, és ennek köszönhetően az európai polgárok és az európai, ö, ö, az európai vállalkozások is virágozhatnak. Nos, emellett került arra is sor, hogy a, a különböző nemzeti szabályokat harmonizálva közös szabályokat hozzunk létre, hogy a polgárok az állataikat magukkal vihessék, miközben szabadon, mozognak az Európai Unióban. Az, az állategészség egészségügyi intézkedéseket harmonizálja az állatútlevél, és emellett szeretném elmondani azt is, hogy magas szintű e, e, egészségvédelmet szeretnénk megvalósítani emberi és állategésre vonatkozóan. Így e, ezen érv mellett kerül sor a szavazásra holnap az átmeneti rezsimekkel kapcsolatban is, amelyek egyes tagállamokban 2011 végéig élhetnek, hiszen ezen országok specifikus e, e, egészségi kockázatokkal néznek szembe. Azonban nem, erre kerül, nem először kerül arra sor, hogy egyes tagállamok szigorúbb, meg, e, szigorúbb szabályokat alkalmazzanak, mint mások. Eredetileg 2007-ig tartott ez a szabályozás, aztán 2000 2010 végéig, most még egy újabb most egy újabb meghosszabbításra kerül sor. Én egyetértek, vagy megértem azokat a tagállamokat, amelyek úgy gondolják, hogy ott az állatállomány jobban ki van téve a betegségeknek, és azt is megértem, hogy meg kell várni az Európai Unió által finanszírozott oltási programok lejártát, de mégis úgy gondolom, hogy ennek kellene lennie az utolsó meghosszabbításnak Tudjuk, hogy az aszimmetrikus intézkedések és az opt-out lehetőségek nem teszik lehetővé az egységes fejlődést a belső piacon. Egységes szabályokat kell tehát minél hamarabb alkalmazni. Érdekes az is, hogy minél, hogy a leg legellentmondásosabb kérdés nem a tartalom volt, hanem arra, arról merült föl nagy vita, hogy a komitológiai eljárást hogyan alkalmazzuk a Lisszaboni szerződés alatt. Az első együttdöntési ö, dossziéről van szó, amelyben ez fölmerül. Az Európai Parlament ugye nagyon fontos új kompetenciákkal rendelkezik, és ez precedenst jelent a jövőbeni döntésekkel kapcsolatban. Egy írásos nyilatkozatot írt alá a három oldalú egyeztetés során a parlament és a tanács arról, hogy hogy ezt az e- jelenlegi dossziét nem szabad precedensnek tekinteni. Köszönöm szépen, Nicholson úr következik az ECR nevében egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyon keményen dolgozott, és eh, sokan úgy éreztük kezdetben, hogy ez egy olyan anyag, amely nem fog túl sok problémát okozni, de hát ez mégiscsak nagyon-nagyon nehéz ügy volt. Végeredményben a jelentéstevőnek kellett számos tárgyalást folytatnia, és nagyon-nagyon keményen dolgozott, eh, eh, hogy betartsa az időkeretet és megegyezésre jussunk. Eh, nagy nyomás alatt voltunk, ugyanis bizonyos derogációk merültek fel. Az én véleményemben ez egy kis, véleményem szerint ez egy kis jogszabály, de mégis annál fontosabb. Vannak olyan országok, amelyekben elterjedt a veszettség, betegség, és remélhetjük, hogy 2011 végére az oltási programoknak, programoknak köszönhetően sikerül ezt a betegséget leküzdeni. Talál, tanultunk egy olyan módszert, amely lehetővé teszi azt, hogy az átmeneti időszakban is szigorúbb intézkedéseket alkalmazzunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Nikolson úr. Rosbach asszony következik két percre. Köszönöm. For dit er enorme arbejde med opdateringen af denne tekniske forordning. Köszönöm szépen eh, Döbrun asszonynak, kiváló munkát végzett. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz háziállatokkal az európai határokat átlépni. Hatalmas problémát vetesz fel, bürokrácia, papírmunka. De szükséges ez mindemellett, mert egyes országokban nagyon régóta tart a harc az ellenőrizetlen állatbetegségekkel szemben. Egyes országokban karanténba zárják az állatokat különböző időszakokra. A vadállat állománynak a kényszerű oltása is ezen intézkedések közé tartozik. Ezért érthető, hogy egyes tagállamok félnek attól, hogy feladják ezeket a szigorú intézkedéseiket. Azt reméljük, hogy azt reméljük, hogy sikerül végül is ezzel a közös megegyezéssel meg oldani a problémát. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy nem lehet-e bevezetni az újabb határellenőrzést az állategészségügyi intézkedésekkel kapcsolatban, hogy, biztos, hogy meggyőződhessenek a határon dolgozók arról, hogy valóban egészséges állatot léptetnek be az országba meg lehet, tehát ellenőrizni lehet így az állatokat, és meg lehetne akadályozni a kutyakölykök, illetve a macskakölykök becsempészését a más országokba. Köszönöm szépen. Megadom a szót Snellhárt úrnak. Köszönöm szépen. Biztos úr, sok szeretettel köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek kiváló munkát végzett. Azt hiszem, hogy ez az anyag nagyon sok területre utal. Az elmúlt években egyre többen, eh, többen tartanak eh, állatot eh, és nagyon sokan szeretnének az állataikkal együtt utazni. És hát ezt lehetővé kell tenni, hiszen ez egy bizonyos életérzést garantál, hogyha elvihetik az állataikat az emberek magukkal. De persze, emellett nem szeretnénk az állatbetegségeket elterjeszteni. E, e, ehhez megvannak a megfelelő módszereink, ezek jó módszerek. Természetesen itt van az európai oltási igazolvány, oltáskönyv, az elektronikus címkézés is megszünteti ennek a lehetőségét, hogy összekeverjék egymással az állatokat. Azonban az elmúlt években nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy leküzdjük az állatbetegségeket. Gondolok itt a veszettségre. Az Európai Bizottság is sokat tett az, ezért, hiszen a rókák oltását lehetővé tette finanszírozással is, és ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy külön szabályozás egyes országokban, ezt engedélyezni kell, és ez nagy bürokratikus terheket róhat egyes országokra. Egyes állattulajdonosok arról panaszkodtak, hogy, hogy milyen problémáknak vannak kitéve, például, hogyha például Nagy-Britanniába utaznak, ha két nappal előbb érkeznek, akkor több ezer eurót kell fizetniük büntetést, és hat hétre karanténba zárják az állatokat. Nos, ezt meg kell szüntetni, ezeket a az aránytalan intézkedéseket, és Európában harmonizálni kell ezeket az intézkedéseket. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most Jó Lájnennek adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, biztos úr, Dali úr, sok szeretettel köszöntöm itt a parlamentben. Én is csatlakozom az előttem szólóhoz, önnek nagy feladata van ezen a területen. 2011-ig kell egységes feltételeket teremteni a 27 tagállamban, hogy a házi állatokat mindenféle túlkapás, hatósági túlkapás nélkül lehessen más országokba bevinni. Nos, harmadszor kerül arra sor, hogy hogy ki, kivételt érvényesítünk. Tíz évig tart ezeknek a szabályozásoknak a megvalósítása. Persze egyetlen ország sem akarja a betegségek behordását, de kérdezem, hogy 22 tagállam elfogadja azt, hogy a kutyákat és a macskákat be lehet hozni, őt pedig nem. Azért ez mégiscsak egy olyan dolog, amelyet ellenőrizni kellene, hogy ez megfelele a valóságnak. Ezek a való, ezek a szabályozások tényleg tükrözik-e a valóságot. Tudom én, hogy vannak nemzeti kérdések, nemzeti viták és nemzeti érzékenységek, de hát jó lenne legalább 2011 végére már megvalósítani a szabad piacot. A kollégám már említette a feltételeket, az oltási könyvet és az elektronikus azonosítást. Ezeket az intézkedéseket tehát ki lehet használni annak érdekében, hogy ebben az öt országba, ebbe az öt országba is belehessen utazni az állatokkal, hogyha valaki ott dolgozik, vagy, vagy nyaral. Ez a ez a jogszabály be fog vonulni a történelemkönyvekbe, hiszen ez az első olyan jogszabály, amelyet a Lisszaboni szerződés után és delegált jogi aktussal hozunk létre. Ez megérte a munkát, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a fáradozásait. Ebben a folyamatban is egy új korszak kezdődik. Lehet, hogy lesz száz jogi aktus évente, de 6 ezer delegált jogi aktus, és ez tehát mutatja azt, hogy milyen fontos az, hogy kezdetektől fogva jó irányba tereljük a dolgokat. Köszönöm szépen, Davis úr következik. Thank you, President. And... Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, én néhány sort illetve néhány szót szeretnék elmondani a jelenlegi jogszabályok védelmében. Ugyanis nekünk van egy állatutaztatási sémánk, ezt tíz évvel ezelőtt vezettük be Nagy-Britanniában, és ez a karanténnal kapcsolatos szabályokat enyhítette, amik hát elég sok stresszt okoztak mind az állatoknak, mind pedig a gazdáknak. Azt hiszem, hogy az első állat egy kutya volt, akit egyébként Frodo-nak hívtak, aki már az új rendszer alapján utazhatott, és azóta természetesen több tízezer állat utazhatott a már lazított szabályok értelmében. Az alapszabályokat megváltoztattuk némiképp öt évvel ezelőtt, és most több ezer állat utazhat megfelelőképpen. Ez azt jelenti, hogy a britek 60%-a magával vihette az állatát, és hát ez is mutatja azt, hogy az állattulajdonosok 60%-a az állatával utazott, ez is mutatja, hogy milyen állatszerető karakterek vagyunk mi. Hogyha megnézzük a statisztikákat, 20 évvel ezelőtt 2700 probléma, betegségi probléma volt az állatok mozgatásakor, tavaly pedig mindössze 300. Ez is mutatja, hogy csökkentek az egészségügyi vagy betegséggel kapcsolatos problémák. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb állat utazik, hanem azt, hogy jobbak a szabályok. Amikor először vitáztunk ezekről a szabályokról, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy ezeket a szabályokat úgy kellene ki, ki vagy úgy kellene kialakítani, hogy az állatok ugyanolyan szabályok mellett utazhassanak, mint a személyek. De hát, hogyha be lehet oltani egy görényt veszettség ellen, akkor ezek az állatok véleményem szerint megfelelőképpen utazhatnak is. De a veszettség ellen beoltott állatok aránya eddig elég alacsony volt, és a görényeket viszonylag kevésbé mozgatták az emberek a határok között. De vannak olyan országok is, ahol a görényeket kártékony állatnak tartják, nem pedig házi állatnak, például a Portugáliában, úgyhogy szerintem nem is lenne talán jó ötlet ezeket az állatokat ilyen országokba elvinni. Biztos úr, én azt szeretném, hogy amikor hazamegyek a választópolgáraim elé, és ők megkérdezik, hogy na, mit tett értem Európa, akkor azt tudom válaszolni nekik, hogy Európa azt teszi, értetek, hogy elvihetitek a háziállatotokat, kutyát, macskát, görényt magatokkal nyaralni. Köszönöm. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy valóban nagyon fontos gondolatok hangzottak el. Wojciechowski úrnak kellene megadnom a szót, de nem látom őt a teremben. Hogyha nincs itt, akkor Egnyó úr kap majd szót másfél percben. Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem, akkor az állat útlevél eredeti ötlete tulajdonképpen az Egyesült Királyságból származik, és ez is mutatja, hogy milyen kockázatok voltak ezekkel a betegségekkel kapcsolatban. Nálunk hat hónapos karantén vonatkozott a behozott állatokra, és úgy véltük, hogy így tudjuk majd megállítani ezt a betegséget. A bizottság viszont, ami nem is megválasztott testület, szembe ment egy demokratikusan megválasztott ország szabályaival, és úgy döntött, hogy másképp fog szabályozni. Hát azt hiszem, hogyha valaki tud valamit az oltások ellen, akkor az, az oltásokról, akkor az tudja, hogy az oltások önmagukban nem fogják megállítani a betegségeket, hiszen sok probléma lehet a vakcinákkal kapcsolatban. Például az is, hogy olyan állatot oltanak be, amiben már benne van a betegség, és akkor a betegséget nem lehet így kiírtani. Hogyha megmaradnak a szimptomák, akkor az állat továbbra is beteg marad, ráadásul voltak is problémák a különböző vakcinákkal kapcsolatban. Hogyha jól értem, akkor a normákat eddig még nem sikerült harmonizálni, és azt sem tudjuk, hogy a régen a tagállamokban használt útleveleket hogyan lehet majd felhasználni. Sőt, vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadják el vakcinációs beoltási bizonyítéknak az útlevelet, és nagyon sok légitársaságnál is vannak problémák az elfogadással. Ezért jó lenne, hogyha úgy gondolkodnánk, hogyha egy rendszer még működik, akkor azt miért kellene megváltoztatni és megvalósítani. Úgy látom, hogy Davis úr kékkártyás kérdést kíván feltenni, parancsoljon. Elnök úr, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem gondolja-e úgy a képviselő, hogy erősebb lenne az Európai Unió, hogyha az Egyesült Királyság nem járna ennyire előre a jogszabályokban? Egnúr kíván válaszolni? Igen, azt hiszem, hogy túl messzire ment az Európai Unió, nagyon sok minden túl szabályozott. Én egyáltalán nem bízom ebben a rendszerben, ami ráadásul innentől kezdve valószínűleg csak rosszabb lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, megginisz asszony két percben. Köszönöm szépen, és köszönjük a jelentéstevőnek is a munkát. Egnó úr hozzászólását szeretném folytatni, hogyha egy rendszer nem törött el, hogyha valami működik, akkor ezt miért kell megváltoztatni? Ami pedig a derogációkat illeti, tudom, hogy több tagállam emellett van, és hogy mindenki azt szeretné, hogy a az állatok megfelelőképpen utazhassanak, és azok, akik itt ülnek a látogatók páholyában, ők is úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű kérdés. De amikor egészségről, emberi egészségről, állatok egészségéről van szó, az sosem egyszerű kérdés, nagyon komoly és szigorú szabályokra van szükségünk. Tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek háziállatokkal utazni, ez nem csak a britekre vonatkozik, hanem mindenki másra is Európában. Az én problémám ezzel a jelentéssel az volt, hogy el fogunk veszni a technikai kérdésekben és abban, hogy mi lesz majd Lisszabon után pedig azt hiszem, hogy nem ezzel kellene foglalkoznunk, hanem valóban a parlament számára fontos kérdésekkel. A jelentéstevő egyébként jól megfogta a fontos kérdéseket, és sokan gratuláltak neki ehhez. Tulajdonképpen az a kockázat, hogy amíg nincs meg a megfelelő biztonsági háló, addig igenis átjuthatnak olyan állatok, amelyek problémát okozhatnak, mint ahogy azt a svéd vagy a brit aggályok már felvetették. Biztos úr, az imént elhangzott, hogy vannak a bizottság részéről tervek, hogy legyenek új jogszabályok ebben a tekintetben, és szerintem ezekről kellene beszélni a jelenlegi helyzetben, hiszen amit mindenki szeretne itt ebben a házban, az az, hogy magas szintű emberi és állati egészségügyi normák szülessenek, és olyan jogszabályok, amik ezt garantálják. Gratulálunk a jelentéstevőnek és mindazoknak, akik részt vettek az eddigi munkában. Azt hiszem, hogy minden aggálynak megfeleltek, talán a legszélsőségesebb aggályoknak nem, de a legtöbbek aggájainak igen. Azt hiszem, hogy nagyon bölcsen fogalmazták meg, hogy milyen típusú új jogszabályokra van szükség az állatok szállításával kapcsolatban. Tehát itt nem a tenyésztett állatokról van szó, hanem háziállatokról, és itt igenis egyszerűbb szabályokat kell alkalmazni. Köszönöm szépen, Úszkog asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a javaslat nagyon jó a jelenlegi szabályozás megváltoztatásával kapcsolatban, és a hobbiállatok utaztatásával kapcsolatban. Nagyon sok tagállam különbözőképpen vélekedett a hosszabbításokról, és Svédország pedig kifejezetten szeretné, hogyha szigorúbb szabályokat alkalmazhatna bizonyos esetekben, többek között a veszettség megelőzésében. Úgy vélem, hogyha valamelyik tagállam szeretne specifikus ellenőrzéseket elindítani és megvalósítani, például a hólyagférgesség esetében, akkor lehetőséget kell nyújtani ezeknek az országoknak erre. Svédországban eléggé szigorú szabályok vannak így is, de mindenképpen szeretnénk a szabad mozgás alapelvét tiszteletben tartani. Szeretnénk azért is köszönetet mondani, mert az előadó nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez az átmeneti szabályozás megfelelőképpen működjön. Köszönöm szépen, Csilders asszony következik másfél percben. Elnök úr, először szeretnék köszönhetet mondani a kemény munkáért, amelyet az előadók végeztek és nemrégiben Belfázban az elmúlt évben történt haláleset veszettségi fertőzöttség következtében, úgyhogy rendkívül fontos kérdés ez, és azért került erre sor, mert két kutya közötti harcot próbált megakadályozni az illető és egy nagyon fontos lépés tehát. A veszettség az egyik legrégi betegség, amely átterjedhet az emberre, és és éppen ezért tudni kell, hogy ez a veszettség mindig ott leselkedik az ajtóban és ez különösen igaz akkor, hogyha az állatokat magukkal, magunkkal visszük, és éppen ezért fontosak ezek az intézkedések. Nagyon fontos, hogy ez az átmeneti szabályozás, amely most a következő év végéig tart, ez ne szenvedjen kárt, és legyenek meg a biztosítékok az emberi és az állategészség érdekében, is nem csak veszettség, hanem egyéb betegségek ellen, is, mint a hólyagférgesség vagy a kullancs. Úgyhogy ez elősegítheti a veszettség elleni harcot, és azért, hogy ez megszűnjön egész Európában, úgyhogy ezt nem szabad abba hagyni, ezt a harcot. És most pedig a KGI következik. Három hozzászóló van. Mikolasik ő kollega először egy perc erejéig. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, a kedves biztos úr, egyetértek azzal, hogy az állatorvosi követelmények nek biztosítani kell a határon átlépést az állatok mozgatásakor is. Nagyra értékelem ezt a jelentést, nagyon jó minőségű azokat az intézkedéseket illetően, amelyek a veszettség elleni oltásokra és egyéb megelőző lépésekre vonatkoznak. Ezek a lépések hozzájárulhatnak a belső piacon a harmonizációhoz, elősegíthetik azt, és megszüntetjük azt a fenyegetettséget, amelyeket ezek a betegségek jelenthetnek. De a kockázat ott van, amikor az állatokat határon átmozgatjuk, ezért üdvözlöm ennek az átmeneti rendelkezésnek a meghosszabbítását Görögország esetében és ahol a belső szabályok sokkal szigorúbbak. Itt a megelőzés áll előtérben, és ő ennek a rendelkezésnek figyelembe kell venni az egyes országok jellemzőit. Egy perc, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni az elvégzett munkához. Azoknak is szeretnék gratulálni, akik rajta kívül hozzájárultak a kompromisszumhoz. Úgy vélem, hogy különösen a veszettség elterjedése ellen kell fellépnünk, méghozzá olyan módon, hogy az európai térségben 2011 után is megfelelően megvalósul a hobbiállatok nem kereskedelmi célú mozgatása. Hallottam, hogy néhány tagállamnak külön aggályai vannak bizonyos betegségekkel kapcsolatban. Amikor delegált aktusokról van szó, akkor a bizottságnak mindenképpen tagállami, illetve civil szervezetektől érkező szakértőkkel kell egyeztetnie, és szerintem ez mindenképpen garantálja majd azt, hogy megfelelő döntések szülessenek. A parlament attól tart, hogy Lisszabon alatt esetleg rossz precedens történik, de szerintem ez a szakértők bevarásával kizárható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó tovább, asszony nincsen itt, úgyhogy... Bölcer úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió fáradozásai azzal kapcsolatban, hogy az állatbetegségeket megszüntessük, mint például a veszettséget, ez mindenképpen dicséretes, pozitív, olyan intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a hobbi állatokkal való utazást. Az európai oltási könyv, az oltási akciók, az elektronikus azonosítás mindenképpen józan és értelmes intézkedések, amelyek lehetővé teszik a cél elérését. Azonban még mindig az a helyzet, ezt osztrák tapasztalatból tudom, hogy hogy vannak olyanok, akik ezt veszélyeztetik, például az illegális csempészet, a hubiállatok csempészete, a Kelet-Európába, Közép-Európába vagy az Európai Unióba való állatcsempészet még mindig vezetett oda, hogy csempészik ezzel gyakorlatilag a betegségeket. Így tehát szerintem ez nagyon veszélyes betegségek újabb elter- elterjedését teszi lehetővé és hát a vadállatok pedig sajnos ignorálják a határokat, és ezzel hozzájárulhatnak az állatbetegségek, többek között a veszettség további elterjedéséhez, úgyhogy további intézkedésekre van szükség. Elnök. Köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy a következő hozzászóló a biztos úr, Dali úr, tessék. Elnök úr, tisztelt képviselők, azt hiszem, hogy mindannyian büszkék lehetünk a gyors előrehaladásra, amelyet sikerült elérni ebben a témában. Nagyon bonyolult jogi kontextusról van szó. 18 hónappal meghosszabbítottuk az átmeneti időszakot az öt tagállamra vonatkozóan a hobbiállatok beutaztatásával kapcsolatban, és ez lehetővé teszi számukra is, hogy alkalmazkodjanak az Európai Unió többi országához. Emellett szeretném igazolni, illetve megerősíteni azt, hogy az Európai Bizottság nem kívánja a további meghosszabbítást javasolni. Ezzel egy időben lehetővé válik az, hogy az Európai Bizottság egy átfogó javaslatot dolgozzon ki, amely a teljes javaslatra vonatkozik, különös tekintettel arra, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelő szabályozásra kerüljön sor. Nagyon fontos anyagról van, ez, van itt szó, az európai polgárok életét érinti ez, remélhetőleg sikerül ezt megfelelően lezárni. Köszönöm szépen, De Brun asszonyi a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is köszönteni Dali biztos urat az Európai Parlamentben, és annak is nagyon örülök, hogy együttműködhetek vele. Nagyra értékelem a mai hozzászólását itt a parlamentben. Azt mondta ugyanis, hogy ennek a jelentésnek az érdemi részében sikerült megállapodni az Európai Bizottságban bizottsággal. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását és az ajánlásait. Szeretnénk tudományosan megalapozott megközelítést alkalmazni, ahogy ezt az Európai Bizottság is javasolta, és nem szabad elfelejteni a veszettség helyzetet egyes tagállamokban. Az Európai Bizottság megfelelő elővigyázatossági elvet érvényesít, és nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság által finanszírozott oltási programok lezárulhassanak a veszettség megszüntetése érdekében. A javasolt dátummal sikerülhet, meg, sikerülhet módosítani, meg, létrehozni a megfelelő infrastruktúrát, a szakértőket kiképezni, illetve a munkatársakat kiképezni, és addigra pedig sikerülhet harmonizálni a hobbiállatok utazását, és így az európai polgárok az Európai Unión belül szabadon utazhatnak állataikkal együtt. E, a tranzit rendszer, vagy az átmeneti rendszer lehetővé teszi majd azt, hogy egyes tagállamok szigorúbb intézkedéseket fogadjanak el. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer mindenkinek, aki segített ebben a bonyolult munkában. Bonyolult és nehéz feladatunk volt. Köszönöm szépen! Elnök. Köszönöm szépen De Brun asszonynak, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Szavazásra holnap kerül sor 12 órakor. A következő pont a szervezet